meeting again. Kezdjük el, illetve folytassuk az ülésünket. Vendégeink is vannak az ügynökségektől. Amikor az új parlament felállt, még nem ismertük, most meg megismerjük az ügynökségeket. Kapunk egy jelentést tőlük, írt egyenként, hogy mi folyik, és mik a tervek a következő években. Ezúttal az igazgatók székeiben ülnek, lent a teremben, és rövid bemutatóval, be, prezentációval jönnek majd, ezt követhetik a kérdések, és majd válaszaik. Én kezdem. Ő James Kalehával, a szedefop, a szakképzés fejlesztési ügynökség vezetője, önél szó parancsoljon. Köszönöm szépen elnök a Szentisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Az Európai Ügynöksége cél, hogy közelebb vigyék Európát az állampolgárok igényeihez. Az egyes tagállamokban működő ügynökségek szimbólumként is működnek, bemutatják az unió az állampolgároké, és az állampolgárok igényei, várakozásai az irányító 75-ben az Szadofandal a került megapítása, ez így a legrégebbi európai ügynökség. Először a megosztott Berlinben működött, majd Szalonikibe vonult át 95-ben az Egyesült Berlinből. Arra törekedett az ügynökség, hogy a szakképesítés a, hoz, a foglalkoztás érdekében hozzáadott értékeket hozzon. Az elmúlt évek nagyon sok változást hoztak a 21. század nagy változásai, például az EU gazdaságnövekedési munkahelyteremtési céljai is új módszertanokat, megközelítéseket eredményeztek a mi területünkön is. Egy folyamatosan megújuló jövőkép alapján határozzuk meg, hogy hogy kell kinézenek a modern oktatási rendszerek. Ezért a SZEDEFOP 40. évfordulójára mottót választott, régi gyökerek új utak alatt. Mert hogy a régi gyökereket fenn kell tartani, azokból táplálkozunk, ám ezek új utakat kell föltárjanak, új opciókat, új lehetőségeket a munkahelyek és a karrierek irányába. A tagállamok hagyományos oktatási rendszerének régi gyökerei táplálják azokat a szakismereteket, amelyek aztán konkrét alkalmazható szaktudásba fordíthatók, amelyek a munkabálást és a, a karrier fejlődést vihetik előre, ám az új, ezek az új módszerek azt is jelentik, hogy új tanulmányokat, új kvalifikációkat kell szereznek az emberek munkájuk, életük során a nemzeti intézményi határokon túlnyúló módon egy életen átvaló tanulás révén új utakon kell ö, olyan vonzó karriereket építsenek az emberek, amelyek megfelelő életminőséget jelentenek a gazdasági kiválóság versenyképes teljesítmény alapján. A modern oktatási rendszerek ki, körvonalai kialakulóban vannak, a tagállamok döntenek a képzési rendszerek keretéről és tartalmáról, az, ám az európai együttműködés erős, pozitív hatással van e fejleményekre. A SZEDEFOP kulcs szerepet játszott az európai együttműködés, képzés együttműködés megszervezésében. Az a missziója, hogy hogy alapján javítsa a tantervtervezést, a társadalmi integráció, gazdasági kiválóság érdekében. Nagyon sok olyan tevékenységet folytat a SZEDEFOP, amelyet a tanács, az Európai Bizottság, tagállamok, szociális partnerek bevonásával kért, és amelyekre konkrétan felkérték a SZEDEFOP-ot. Én magam is tapasztaltam azt, hogy a tapasztalatból táplálkozott tudás milyen kiváló eredményeket hozhat. Ez utak programjában is megvalósul, amelyek regionális, illetve tagállami képzési rendszerben kialakult tapasztalatokat kapcsolnak össze. Európai szinten kell a megfelelő multiplikátor hatásokat megragadni, hogy ez tagállami szinten érvényesüljön. A cselekvés irányába ható munka, a modern képzési rendszerek kialakítása tükröződik a 2014-es, meg az idei programunkban is. A bizottsággal, a tagállamokkal és a szociális partnerek együtt a CEREFOP azon dolgozik, hogy fokozza a munkaalapú tanulást a fiatalok körében és a már dolgozó felnőttek körében. 2014-ben az Európai ipari tanulói alapban való hozzájárulást fokoztuk, megfelelő fórumot kínálva a, a gyakornoki keretek kialakításában Máltától Litvániáig. 2015-ben az ő kérőmükre felülvizsgáltuk a programot Szlovénia, Görögország és Olaszország vonatkozásában. Aztán európai eszközöket dolgozunk ki annak érdekében, hogy a rendszerek rugalmasabbak legyenek, hogy mindenféle tanulás és a, a tanulásbeli mobilitás egyszerűbb legyen, és tanulási lehetőségek minden típusa rendelkezésre mindenki számára egész életében. 2015 végéig 36 ország kapcsolódik majd össze az európai kvalifikációs keretben, mert évén a munkavállalók és a munkaadók össze tudják vetni az egyes tanúsít bizonyítványokat nemzetközi szinten. A SEDEFOP továbbra is támogatja ezt a folyamatot. Tavaly a SEDEFOP kiadta az egyik, leg, egyik első értékelését, a formális és nem formális képzések értékelésére a közszektoron kívül, és 2015-ben frissíti az európai validációs iránymutatásokat. Rekordszámú állampolgár használja a Europost, azt a portfólió, dokumentum portfóliót, amely 27 nyelven áll rendelkezésre, és amelyben a képzések azon képzések találhatók, amelyeket a Szerefo segített kifejleszteni. 2005 óta 47 CV-t készítettek online, ami sablonunk alapján. Csak tavaly 13 milliót írtak meg, ami sablonunkon keresztül. Úgyhogy az elvek és az eszközök összekapcsolása számunkra prioritás. 2015-ben még több munkára lesz szükség azért, hogy kifejlesszük és elfogadjuk az európai képzési kreditrendszert, annak érdekében, hogy minden képzési program minőségbiztosat legyen, az ajánlásoknak megfelelő sztenderdek alapján, melyeket a Tanács az Európai Parlament hagyott jóvá. Együtt dolgozzunk azon is, hogy az interakciót javítsuk. A képzési rendszerek és az európai és tagállami munkaerőpiacok összehangolásában, hogy a kereslet kínálati elő, meg, meg, előrejelzések alapján tudjuk segíteni a kérdések megszervezését minden kérdési rendszerben. Ebben az évben a Szerefop frissíti a pán-európai előrejelzését és elemzését, mely minden tagállamra kitér. Tovább folytatja a szakértelmek és kihívások tám, megtárgyalását, amelyeket a zöld gazdaság követel meg. A világgazdasági fórum vonatkozó dokumentumára is reflektálunk, ezt tavaly mutattuk be ezt az anyagot, az év második felében pedig a Szerefap kiadja azokat az eredményeket, amelyek az első európai Skill Survey-ből származik a nem illeszkedő szakismeretek felmérésében a jövőképet kell alkotnunk arról, hogy nézzen ki egy jövőbeli modern képzési rendszer, és ennek alapján kell reformák reformálni a válság után nehéz években a képzési és szakismereti rendszereket. Forrásaink korlátozottak, és sokan kicsit vannak esvészre a munka, munka erő kínálatai nem mindig illeszkednek a munkaerőpiac realitásához, nagy a munkanélküliség. Szerefotnak van tehát tennivalója, ebben az évben tovább folytatjuk a munkát, és jelentést készítünk az erősebb oktatási képzési rendszerek a jobb életért címmel, amely a képzési rendszerek reformjának előadását méri a tagállamokban. Ugyanakkor abban, hogy modern képzési rendszereket segítünk konstruálni, ezzel garantáljuk az állampolgárok és a vállalkozások számára, hogy ezeket a rendszereket jobban ki tudják használni, és ez lefordítható persze több igényre a szerepop irányában. Ezért a szerepop kell, hogy integrálja és segítse az integrációt olyan egy intézkedésekben és kezdeményezésekben, amelyek ugyan különállóak, de összekapcsolhatók a mi tematikus területünkön a munkaerőpiaci trendek felmérésében. A szerepop választad az új célok kitűzésében is, melyek több országspecifikus információt és elemzést követel meg, egy esetekben pedig közvetlen támogatást nyújtunk országoknak vagy országcsoportoknak. Összefoglalva tehát, a Szerefop a, várja a további támogatást az európai, része, európai parlament részéről, hogy tovább tudja folytatni munkáját. Ugyanakkor a Szerefop bármilyen információt szívesen rendelkezésre bocsájt, európai vagy tagállami fejleményeket felmérve, hogy támogassuk az, Európa, az Európai Parlament kialakuló közvitát, illetve az itt irandó véleményeket. A, az oktatási rendszerek folyamatosan változóban vannak, az oktatási rendszerek maguk is életen át tartó folyamatok. A szerep ezért a oktatása vetült figyelmet tovább fokozza, mérve az európai állampolgárok képzési igényeit a különféle, nagyon széttartó és színes gazdasági társadalmi körülmények között. Célunk az, hogy eredményeket érjünk el, és olyan kezdeményezéseket indítsunk el, amelyek közvetlenül a állampolgárok javára szolgálnak, személyes és gazdasági érdekeiket is szemlőt tartva. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Melendez Valdez úrnak adom meg a szót, aki az Európai Munkahely Biztonság és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatója. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyértelmű, hogy kollégám és jó magam már kicsit idősebbek vagyunk, mint 40 évesek, de most ünnepeljük az ügynökségek 40. évfordulóját. Több mint 40 ügynökség van az Európai Unióban, de ha Madlent nézem, akkor ő, ő még csak 20 éves, úgyhogy jóval fiatalabb nálunk. Az ügynökségek munkájával kapcsolatban nem szeretném megismételni mindazt, ami már elhangzott, megkapták ezt a dokumentumot is. 2014-re vonatkozóan és a 2015-ös kilátásukat, a teljesítményindikátorokat. Remélhetőleg ezt e-mailen keresztül megkapták, mert itt megtalálhatják a különböző jelentésekhez a linkeket és ott megtalálnak minden olyan információt, ami, ami érdekes. 2014-ben a Eurofound 125 publikációt adott ki különböző nyelveken. A költségvetésünk 99,7%-át használtuk fel, ahogyan azt a költségvetési hatóságok is megállapították, és a személyzeti kapacitásunk 99%-át használtuk ki a korábbi évek során is 328 szakpolitikai dokumentum használta fel a szaktudásunkat. Ez az egyik feladatunk, hozzájárulni a szociális és munkahogyi területekkel kapcsolatos jogszabályok kidolgozásához. Ez egyébként meghaladja a korábbi évek arányát, és itt jelentős mértékben hozzájárultunk az európai parlamenti dokumentumok elkészítéséhez is. négy szakpolitikai prioritás van állapodtunk meg a jelenlegi négy éves programunkban. Ezeket röviden ismertetném. Röviden eh, kifejteném, hogy milyen tevékenységet folytatunk. Kezdeném azzal, hogy a munkaerőpiaci eh, kérdésekkel, illetve a munkanélküliség elleni küzdelemmel foglalkozunk, továbbra is aktív szerepet válunk ezen a területen például a munkahelyteremtés, a KKV-k kérdéseivel, illetve a nemek közti egyenlőség hiányával ezt, is, ezt a kérdéskört is tanulmányozzuk, és az év során is folytatjuk ezt a munkát, hogy hozzájáruljunk az Európa 2020-as stratégiában foglalt foglalkoztatási célok eléréséhez a munkaerőpiaci reformok tanulmányozásából is jelentéseket készítünk, és megpróbáljuk feltárni azt, hogy milyen módon tudunk a politikai döntéshozók munkájához hozzájárulni, amikor a különböző szakpolitikák végrehajtására törekszenek. A tevékenységünk az ifjúságra is kiterjed, megnézzük, értékeljük a különböző szakpolitikákat, mint például a kezdődő, az induló vállalkozások, vállalkozók támogatása, fiatal vállalkozók támogatása, a foglalkozáson túlmenőleg a fiatalok társadalmi bevonását is tanulmányozzuk, különös tekintettel az ifjúsági garanciára és más eszközökre. Egy másik fontos terület a munka körülményekre, illetve a munkahelyek minőségére vonatkozik. Ez a Eurofound kutatásainak egy fontos eleme volt az elmúlt évtizedekben, és az európai munka körülményekkel foglalkozó tanulmány foglalkozott ezzel, és ezt néhány napon belül kiegészítjük. Interjúkat fogunk elkészíteni több mint 4000 európai polgár bevonásával. Kikérdezzük őket a munkakörülményeikről, a munkafeltételeikről, hogy értékeljük a munka és a munkahelyek minőségét Európában. Továbbá az életköltségek szempontjából is megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet az élet során fenntarthatóvá tenni a munkahelyeket mi az, ami lehetővé teszi az emberek számára, hogy bekapcsolódjanak a munkaerőpiacra és hosszabb távon dolgozzanak. A munkák minőségéhez pedig egyéb aspektusok is kapcsolódnak, amelyeket tanulmányozunk. Számos egyéb téren is dolgozunk, ezeket megpróbáljuk beépíteni a különböző szakpolitikákba, hogy fenntarthatóvá váljon a munka hogyan tudjuk például rugalmassá tenni a munkában eltöltött éveket, a, hogyan tudjuk a pályaváltást lehetővé tenni az emberek számára. És egy harmadik terület, amely kapcsolódik munkánkhoz, Juncker úr üzenetéhez is sorosan közle, kapcsolódik, ez ugyanis a szociális párbeszéd újraindítása. Ez a Eurofund szempontjából nagyon fontos. Megvizsgáltuk a szociális párbeszéd és az ipari kapcsolatrendszerek változó kontextusát, megvizsgáljuk azt, hogy a szociális partnerek hogyan kapcsolódnak be a gazdasági irányításba, az európai szemeszter vonatkozásában, és megnézzük a reformprogramok nemzeti végrehajtását is, az európai és nemzeti szinten vizsgáljuk például az Európai Üzemi Tanácsok helyzetét, és megnézzük, hogy milyen bérezési mechanizmusok vannak Európában, tanulmányozzuk a munkaidő helyzetét is. Végezetül pedig a negyedik prioritásunk az életminőségre és a szociálpolitikákra vonatkozik. Egy olyan projekten dolgozunk, amely a szociális mobilitást kívánja megvilágítani Európában a közszolgáltatások terén. Ez kulcsfontosságú az európai gazdaság és az európai szociális modell szempontjából is ez szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy mennyiben bíznak a polgárok az intézményekben. Ezt ilyen nehéz időkben, mint ezek a mostani idők, meg, többen megkérdőjelezték a 2008-as válság kezdete óta. Ha további részletekre kíváncsiak, akkor természetesen a különböző dokumentumokat tanulmányozhatják, de engedjék meg, hogy még hivatkozzak néhány olyan dologra, amelyeket itt megvitatnak. Elkészítettünk egy adatbázist, egy adatbázist, amelyel kapcsolatban várjuk a végső döntést, de természetesen az önök hozzájárulásaira is kíváncsiak vagyunk, és szeretném felhívni a figyelmüket arra a tényre, hogy az Európai Parlament egy kísérleti projektet létrehozott a, a az európai gyártási iparok jövőjéről, különös tekintettel azt fogjuk megvizsgálni, hogy az iparpolitikáknak a foglalkoztatásra nézve milyen hatásai vannak, és Európa újra iparosítása szempontjából megvizsgáljuk a különböző forgatókönyveket. Az offshoring kérdését Európában, a regionális nemzeti szintű beavatkozást és a nemek közti egyenlőség helyzetét, a KKV-k helyzetét. Ez egy olyan projekt, amely három éves futamidejű, és ezt követően majd tájékoztatjuk a bizottságot, és természetesen az Európai Parlamenthez is eljut majd ez az információ. Folyik az együttműködésünk az önök szakbizottságával, a szülési szabadság, a munkaidő, a KKV-k, a foglalkoztatás témájában és már ebben a hónapban elkezdtük a következő négy éves programunk kidolgozását, ez 2017 és 20 között lesz majd érvényes. Szeretnénk megvizsgálni, hogy a politikai döntéshozók munkáját hogyan tudjuk segíteni, ezért fontos lenne tudnunk számokra, hogy melyek az önök középtávú célkitűzései, parlamenti képviselők és eh, a foglalkoztatási szakbizottság hozzájárulására is eh, kíváncsiak vagyunk. Azzal kezdtem, hogy eh, a 40 éves évfordulónkat említettem, az Európai Ügynökségek 40 éves fennállását említettem, folytatni fogjuk a 42 ügynökséggel való együttműködést, és egyeztetünk majd az Európai Ügynökségek jövőjéről koordinálni fogunk, hogy feltárjuk a koordináció új útjait. A KONT bizottságban már jártunk a héten, a mentesítési eljárás véget, és nagyra értékeljük, hogy a különböző szakbizottságok tényleg tudják, miben rejlik a munkánk, és így a különböző szakosított bizottságokkal jobban együtt tudunk működni. Valóban arra törekszünk, hogy erősítsük az intézményközi partnerséget a három intézménnyel, ezért szorosabb együttműködésre törekszünk a parlamenttel, és persze a bizottsággal és a tanácssal is. Továbbá várjuk a következő lépéseket az intézményközi munkacsoportokban, amelyek majd az ügynökségek jövőjét fogják megvitatni. Ne feledkezzünk meg arról, hogy az ügynökségek hálózata körülbelül az európai intézmények személyzetének 20%-át képviselik. Ez a költségvetésnek csak 0,6%-át teszi ki, de mi részesei vagyunk az intézményközi struktúrának, az Európai Uniónak, és teljességgel, felelősséggel tartozunk, elszámolással tartozunk a parlamentnek. Köszönöm szépen. Most pedig Kriszta Sedlacek, az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségedelmi Ügynökség igazgatója kap szót, parancsoljon. Madam Chair. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, köszönöm a meghívást. Az egyik fiatal ügynökséget képviseljük Madlinnal együtt. Jövőre 20 évesek leszünk és természetesen a 2014-15-ös munkáról szeretnék beszámolni önöknek. Remélhetőleg a jövőben folytathatjuk a munkát, és talán nem az én igazgatáságom alatt, de 40 éves évfordulónkat is megéljük. 2014-ben az új több éves stratégiai program keretén belül kezdtünk el a munkát 2014 és 20 között hat stratégiai területre koncentrálva. Elég jók a tapasztalataink egy év távlatában, a változás ö, anticipálása, tények és számok, az egészségügy és munkavédelem terén, az eszközök, főleg a KKV-k vonatkozásában, a vezetés terén, aztán a figyelemfelhívás, a hálózatépítési ismeretek. Ez azt jelenti, hogy a forrásokat az információgyűjtésre használjuk fel a munkavédelem, egészségvédelem között. Az egyik kísérleti kezdeményezéssel kezdeném az egészséges munkahely kampányjal. 2014-ben főleg a stresszkezelés volt a cél. 2015-ig tart ez a program, úgyhogy két éven keresztül a munkahelyi stresszel, pszichoszociális kockázatokkal foglalkozunk. Itt elsősorban föl szeretnénk hívni a figyelmet ezekre a problémákra, és a vállalatoknak, a munkavállalóknak, a szociális partnereknek és minden érintetnek információt szolgáltatni. A stressz és a pszichoszociális kockázatok kerültek ennek a kampánynak a középpontjába, mert egyre nagyobb problémát jelentenek ezek. A munkából való kiesés 50 60 százalékában az eseteknek ennek tudható be, és ez nagyon sokba kerül a társadalomnak a GDP 3%-ában. Nos, a két év alatt mit is teszünk? Kidolgoztunk kampányanyagot, weboldalakat, egyéb anyagokat 24 nyelven, és minden üzenetből az derül ki, hogy a pszichoszociális kérdések bizony fel, térképezhetők és kezelhetők, ugyanúgy, mint bármi más kockázati tényező a munkahelyen. Kidolgoztuk európai segítségnyújtási csomagunkat, amelynek keretén belül segítséget nyújtunk, ösztönzünk nemzeti szinten a 28 tagállamban mindezt a nemzeti fókuszpontokkal közös együttműködésben. 20 esemény megrendezésére került sor, ezen kívül októberben az Európai Hét keretén belül több mint 20 eseményt szervezett az összes tagállam is. Tehát több mint 100 partnert toboroztunk, ezek nemzetközi cégek, szervezetek, szociális partneri szervezetek, akik támogatták a kampányt 2015-ig, és több hasonló eseményt szerveznek. És csak hogy néhányat soroljak fel a Lego, a Heineken, a Toyota, a Siemens, és még egy csomó más. Első alkalommal egy e-útmutatót is készítettünk. Ez rendkívül könnyen használható alkalmazás, ingyenes, és egy csomó információt szolgáltat mindenkinek, nagyon könnyű hozzáférni. Itt elmagyarázzuk, hogy mi a stressz, milyen következményei vannak, és hogyan lehet kezelni a stresszt. És azt gondoljuk, hogy a KKV-k számára ez különösen fontos. Most már mind a 28 tagállam számára rendelkezésre áll, beleértve a nemzeti jogalkotás eredményeit. 2015-ig bezárólag nagyon sok eseményt terveztünk már a partnereinkkel, és a rigai esemény kapcsán rendkívül jó tapasztalatokat szereztünk. Kis cégek nemzetközi cégek jelen voltak itt, úgyhogy széleskörű palettáját láttuk itt a lehetőségeknek. Bilbaóban az év végén kerül sor az évzáró rendezvényre. Ha lezárul a 2015-ös stresszel foglalkozó kampány, 2016-ban és 2017-ben folytatódik a korosodó munkavállalók témájában. A legtöbb információ egy kísérleti programból származik majd az idősebb munkavállalók munkavédelmi és egészségvédelmi körülményeiről 2013-ban került erre sor az LP e döntésének következtében. Ezen projekt keretén belül a tagállami tevékenységeket elemezzük, felmérjük azokat az előfeltételeket, amelyek segítségével fel tudjuk ö, térképezni a legjobb gyakorlatokat, és szembe tudunk nézni ezzel a kihívással. Megint csak a KKV-kra támogató, ö, számítunk és koncentrálunk. Már ma jelentős különbségeket tapasztalunk a tagállamok között a demográfiai változások kezelését illetően, a rehabilitációs, a munkába való visszakerülés lehetőségeit emli, elemezzük a különböző tagállamokban, mert más és más a megközelítés. 2015-ben konferencia szervezését tervezzük, reméljük, hogy ennek eredményeit önökkel is meg tudjuk majd vitatni. 2015 végén születik meg a kiadványunk, és nyilván ez alapján születnek majd ajánlásaink az Európai Bizottságnak. Az Európai Bizottság pedig majd megvitatja ezeket a parlamenttel. Ami a különböző eszközöket illeti, az online interaktív kockázatfelmérési eszközt már kidolgoztuk a KKV-k számára. Ez egy nagyon egyszerűen használható, nem költséges eszköz, ahol értékelhetjük ezeket a kockázatokat. És most már 14 ország csatlakozott ehhez, akik tovább fejlesztették ezt a programot, saját nyelvükkel egészítették ki, és jogszabályaikkal, illetve az új uh, szektorális és szociális dialógussal foglalkozó bizottságokkal. Egy programtámogató stratégiát is készítettünk egészen 2020-ig, ez egyre több országot, ágazatot ösztönöz arra, hogy csatlakozzanak Eddig sikertörténetnek tűnik, ugyanis az elmúlt két év során rendkívül sikeresen működött. Itt kapcsolódunk az EU stratégiai keretéhez ebben a témában. A bizottság tavaly fogalmazott meg közleményt ebben a témában. 2015 folyamán egészen 2020-ig kulcs szerepet vállalunk ennek a politikai, szakpolitikai keretnek a végrehajtásában. És ennek keretén belül egy felmérést is végzünk, erre majd később visszatérek. 2015-16 2017-ben a mikro és kis vállalkozásokra vonatkozó vállalkozást indítottunk be, a jó gyakorlat, a kutatás is benne van ebben 2017-ig, ezt követi majd egy eszmecsere arról, hogy milyen szükségleteik vannak a KKV-knak. Aztán beindítottunk egy munkahelyi betegségekkel kapcsolatos projektet is, illetve azt, hogy ez milyen teher. Az OS hiányában mekkora költségeket jelent ez a cégeknek, illetve milyen előnyöket jelent, ha ez van. Azt hiszem néhány hónap alatt a második felmérés eredményeit is közzé tudjuk majd tenni. Ezek az új kockázatok, a vállalatoknál tapasztalt új kockázatok, azon vállalatokról van szó, amelyek 5, illetve ennél több munkavállalót foglalkoztatnak. 36 ország és minden ágazat ide tartozik. Jobb módszert is kerestünk, és azon tényezőket, amelyek arra ösztönzik a vállalatokat, hogy megelőző intézkedéseket hozzanak, illetve hogy mit jelent az, hogyha nem hoznak ilyen intézkedéseket, szintén ö, közzétettük. a különböző izom és csont problémákat is felvetettük. Szeretnénk egy eseményt itt Brüsszelben, a lehető legjobb helyszín nyilván az Európai Parlament lenne, hogy az önök véleményét is meghallgassuk. Aztán ott van az OSFIKI, a Wikipédia, amely tavaly indult be a frankfurti rendezvényt követően. Itt aktuális információ található különböző területekről, a munkavédelem tárgyában, nem csak Európában, hanem azon túl is a leggazdagabb információ tárház lesz ez. Az IPA-ban és az Európai Jó Programban is részt veszünk, ami remélhetőleg hamarosan beindul. Minden érintettől begyűjtöttük az ismereteinket, 3000-en válaszoltak a kérdőíveinkre, a különböző tevékenységeinkről, a projektjeinkről, és rendkívül pozitív eredménnyel. Azt gondolom, hogy mindenki elégedett, főleg azért, mert olyan, olyan ismereteket is beszerezhetnek tőlünk, amelyek máshol nem állnak rendelkezésre. Nyilván az elkövetkezendő évek során ez hasznos információ szolgál nekünk is, a közös munkánk terén a szociális partnerekkel, a bizottsággal, önökkel és más érintettekkel. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm. Most Madlen. Szerba. Az ETF képzési alapítvány. Thank you very much, Madam Chair. Distinguished members of the... Köszönöm elnök köszönöm, tisztelt képviselő. Nagy megtiszteltetés mindig, hogy itt lehetek és bemutathatjuk, hogy mik az erősségei ügynökségeinknek. Megkapunk érdemezetást önöktől arra, hogy mit tegyünk annak érdekében, hogy egy jobb Európát hozzunk létre közösen. Egyik ügynökség 40 éves, a másik 20 éves. Ám az együttműködés független attól, milyen korúak az ügynökségek, mindenkinek a támogatást kell nyújtsanak. Az ETF pedig mindig rendelkezésükre áll. Novemberben, 2014-ben azt mondtam, hogy az ETF-et akkor hozták létre, abban az évben, amikor 25. évfordulat ünnepeltük a berlini fal leomlásának, és megemlékeztünk a századik évfordulára az első világháborúnak. Azért jött létre az ügynökség, hogy az embereket szolgáljuk, és Európa segítse a szomszédos országokat egyenlő félként, partnerként. Ma itt önök előtt igyekszem számot adni arról, hogy 2015-ben ugyanez lesz a feladatunk úgy illusztrálom ezt, hogy az egyik, a tíz közül az egyik prioritását ismerhetem a Juncker Bizottságnak, amely azt célozza, hogy az Európai Unió erősebb globális szereplő legyen a világ színpadán. Az uniós költségvetésben van egy negyedik címsor, Globális Európa címmel. Mi vagyunk az egyetlen ügynökség, amely leginkább hozzájárulhat ennek a megvalósulásához együttműködve azokkal az országokkal, amelyek hatáskörünkbe esnek. A prioritásban említést kap az, hogy szükség van egy szisztematikus külső projekciójára a belső politikáknak, hogy azok megjelenjenek külföldön is, jelen legyenek látható módon hatással lévén a globális szintérre. Az Európai Unió ahhoz, hogy erősebb globális szereplő lehessen, ez tovább kell folytatni a demokratikus gazdasági reformokat, fenn kell tartani a jogállamiságot, erősíteni kell a versenyképességet, intézményi kapacitásokat kell erősíteni, jó működő közigazgatásokat kell elősegíteni. Ez pedig úgy lehet, azokban az országokban kell megcélozzuk, amelyek a Nyugat-Balkánon vannak, Törökországban, a déli szomszédságban, a keleti szomszédságban, illetve a fejlesztési működés alatt érintett országokban. Azonnal szólnék a 2015-ös évről is, amely az európai éve a fejlesztésnek. Ami nagyon fontos, és említeni kell a globalizációval kapcsolatban, meg a mi munkánk területével kapcsolatban, az az, hogy az egész világ szembe kell nézzen a magas strukturális munkanélküliséggel és alulfoglalkoztatottsággal. Ez egy súlyos politikai, társadalmi kihívás, instabilitást okoz, és sokszor megjósolhatatlan nagyon-nagyon kezelhető migrációs hullámokat okoz, és hozzájárul a menekültek mozgása egy jelentős részéhez, amelyek nem csak a partner országok között, hanem Európa irányában is mozognak. És ez súlyos bér, jövedelemkülönbséget is okoz mindez világszerte. Sajnálatos módon a fejlődő országok középosztályát is szorongatja a gazdasági válság. Ám globális szinten azt is láthat, látnunk kell, hogy a partneri országokban a globalizáció polarizálta a jövedelmeket. Ennek nyomán pedig nagyon súlyos szegénységek, helyzetek alakultak ki ezekben az országban. A kereskedelem, a környezetvédelem a fejlesztés globálisak. Per definíció nem. Ám az EU-n belül is vannak olyan kezdeményezések, melyek jobb lehetőségeket kínálnak a vállalataink számára, hogy nemzetközi szerepet vállaljanak. És az Európai Bizottság a parlament által támogatott kezdeményezése azt a cél szolgálja, hogy a vállalatok több munkahelyet tudjanak létrehozni, és ez az Európán kívül tranzakciókkal tovább fokozható. Ez a kezdeményezés önök elé is kerül nem sokára, gondolok itt a kék kártya intézményére, mert majd még mindjárt említek később. Ahhoz, hogy Európa globális szereplő legyen, ahhoz látni kell azt is, azt a tényt, hogy 7%-át adjuk a világ lakosságának, mely jelenleg a világgazdaságának növekedésének csak 10%-ával bír, ám az jó hír, hogy a szociális kiadások 50%-a Európában történik. Tehát Európa társadalmi és gazdasági modellje hatása van a világ többi részére. Mert ha Európa bezárul, akkor csak állam lesz a világ többi ország számára, holott a civilizált globalizációra jó példa lehetne Európa modellértékű. Biztosok a meghallgatások során elmondták önök előtt, hogy az, hogy mi vagyunk a világon a legnagyobb segélydonor, mi adjuk a legnagyobb támogatási összegeket fejlesztésre. Ez alapján Európa nem csak donor, hanem igazi játékos akar lenni. Az emberi tőkét választottuk, választottak önök, parlamenti képviselők és a bizottság. Egyfajta motorként kell, hogy működjön az emberi tőke, hogy globális szereplő legyen az Európa. Ez nem a hagyományos mércéje a ám rendkívül fontos. Ugyanakkor a humántők önmagában csak a társadalmi tőkével együtt tud változásra hozni. Emberekről van itt szó, úgy illusztrálnám ezt, hogy egy nagyon szerény iránymutatás nyújtok, amelyet az anyag tartalmaz, amelyet az önök felkéréssel készítettünk erre az ülésre. Az ETF krédója, ahogy az Európai Unió is, az, hogy az állampolgárok jövője a saját országaikban kell legyen. Úgyhogy minden partner országgal működünk azért, hogy kiaknázzák az emberi tőkéjüket, saját gazdasági növekedésük, munkahelyteremtők érdekében. Ám az európai értékek, amelyek az emberek szabad mozgását célozzák, meg szintén érvényesek kell legyenek partnereinkre. Úgyhogy ha a jogi, a legális bevándorlás jelenségét vizsgálva az IDF hozzá kell járuljon ezek megfelelő csatornáik kialakulásához. Ám ahhoz, hogy valakinek otthon is legyen lehetősége és esélye, ehhez csökkenteni kell. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy csökkentjük a migrációs nyomás fokozódással ármazó kockázatokat Európában. Ez is fontos cél, ezért is fontos, hogy tovább lépjünk tevékenységünkkel. Szakpolitikai szinten az emberi tőkefejlesztése külföldön címmel a az európai belső politikák külső projekcióját kell ellátnunk, kombinálva a 2020-as előrejelzést a gazdasági áradatok rövid távú felmérésével, annak érdekében, hogy megfelelő munkaerő álljon rendelkezésre, és a gazdasági növekedés olyan legyen, amely munkahelyeket teremt, és nem csak profitot hoz. Tehát ennek fényében kell vizsgálnunk. Például Albániában, mert mint Albániában, mint a Nyugat-Balkán minden országában és Törökországban előrejelzést készítettünk a, készítettünk a, a hiteles politikák felvételére vonatkozó kapacitásra és rövid távú kiadási tervét is vizsgáltuk az adott országra vonatkozóan, és egy monitoring rendszert is megterveztünk a vonatkozó szakpolitikák vizsgálatára, és ez persze a, a, az eredményekre való tekintettel is kell, hogy mérje, hiszen a, a, a, az átalakulás folyamatát kell, hogy támogassák. Abban a miniszterelnöke egy nemzetközi ülésen azt jelentette, hogy a mi hozzájárulásunkkal, de az ő döntése alapján át tudta alakítani kormányát, az emberi tőke allokációját az állami költségvetésben. Háromszor annyi finanszírozás jutott a menetrend végrehajtásának pontjáira, és a monitoring indikátorokat bevezette az állami igazgatásban, és az indikátorok alapján monitoring jelentést készített. Erre nagyon büszkék vagyunk, hogy, hogy az országban szedett mélységi ismereteinkkel átláttuk, hogy mire van szükség Albániában, és ez persze nem egy izolált, nem egy elszigetelt példa, csak azért mondtam el, mert a miniszterelnök szerette volna, az albán miniszterelnök hogy jelezzük ezt ebben a körben, és mekkora segítség volt. Amint mondottam, a szakpolitika önmagában nem sokat tud elérni. A szakpolitika irányítása és az emberi tőket dönt mindenben. Ezért hiszünk abban, abban az irányításban, amely minden, amely minden attól felelel. A jó irányítás részvételen alapul, hatékony, és előrejelzi a szakpolitikát, és vállalkozós barát kell legyen, mindenki magáért kell vállalja a kockázatot, és nem mások helyett vagy másoknak átadva. Kormányokkal, szociális partnerekkel együttműködünk központi szinten, ágazati szinten is, ám területi szinten is. Mindenkinek szerepet kell kapni a szakpolitika meghatározásában, és ha valaki nem tudja vállalni a szerepet, akkor nem lehet hiteles és fenntartható partner ezekben a politikákban. Ukrajna példáját szeretném bemutatni önöknek, ezzel kapcsolatban novemberben említést tettünk erről, amikor a Majdanon az emberek a szabadságért harcoltak, egy másik helyen a Ukrajna minden pontjából érkezők az emberi tőke fejlesztéséről tanácskoztak a mi szervezésünkben. Ez rendkívül fontos lesz hosszú távon. Tunéziára is hasonló mondhatóak. A, a arab tavasz nagyon sok várakozást keltett az állampolgárokban, ám a beruházások és a munkahelyteremtés megkerülhetetlenek, ám ezeknek a elosztása nem nagyon kiigyenített az egyes államokban, majdnem minden a fővárosban történik, ezért a tanázi külön kormányzat együttműködve az ország legdélibb peremén igyekeztünk jobb lehetőséget teremteni az állampolgároknak, és egy kohézív területfejlesztési politika révén igyekeztük azt elérni, hogy mindenki a saját városában, falujában kapjon lehetőséget. Vállalkozói körökkel és sok névtelen szereplővel sikerült bevonnunk a szereplőket a nemzeti szakpolitikák fejlesztésébe, bevonva ezek végrehajtásába is az embereket. Erre való példák vannak a dokumentumokban. A vállalkozói szellem nagyon fontos. Már beszéltem a vállalkozási kultúráról és az ökoszisztéma elemeiről, amikor a szakpolitikáról beszéltem. A vállalkozási intézmények segítése is a mi feladatunk, ám azért is dolgozzunk, hogy az embereket helyzetbe hozzuk, hogy vállalkozni tudjanak. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy a partnerországban minden állampolgárt vállalkozóvá kéne formálni, hanem arról, hogy lássuk, hogy a vállalkozók jobban tudnak a gazdasági és társadalmi kívásokhoz igazodni saját országaikban. Egy szakpolitikáról beszélve a Small Business Act Európában hasonlóan használható szakpolitika a Nyugat-Balkán, Törökországban, keleti szomszédságban, déli szomszédságban is. Februárban értékeljük majd ez irányú erőfeszítéseinket, és bevetemolunk arról, hogy milyen előlépések történtek. We work for empowering the people, not... Azért dolgozunk, hogy helyzetbe hozzuk az embereket, ne csak otthon, hanem ha akarnak, külföldön is, ha ut- legyen lehetőségük. Ám ha Európába költöznek, akkor tovább is ott kell az üzenet, be kell mutassuk azt is, hogy a migrációt kezelni kell, menedzselni kell. Nem csak a kibocsátó ország, hanem a célország tekintetében is. Folyamatosan látható az, hogy sajnos a szakképzett legális bevándorlók nem Európát választják fő célként. Ennek a, a társadalmi ára van Európában, ezért a kártyás rendszer kettős nyerő rendszer lenne, maga a, a kivándorló dönti el, hova akar kivándorolni, ám a Célországban meg kell határozni azokat a szakképzettségi szinteket, amelyekre törekszünk. Hát nem teszünk sok eleget azért, hogy felkészítsük a migránsokat, és nagyon keveset teszünk azért, hogy rábeszéljük azokat, akik már ide külföldön vannak, hogy hazatérjenek hazájukba, 2015, in addition to the fact that has is the year of 2015-ben azon túl, hogy a fejlesztésébe lesz, ez az az év, amikor lett elnökség idejében a keleti partnerség ismét téma lesz, és ennek a humán tőke aspektusait szeretnénk majd kiemelni a magunk részéről. Aztán szeretnénk dolgozni azon, hogy hitelesebbé tegyük a szakpolitikákat, és a lett elnökséggel június 3-án, 4-én konferenciát szervezünk, azon 30 ország bevonásával, amelyek azt vizsgálják, hogy a emberi tőke hogyan szolgálja az ő agendájukat, az európai szemeszterre felkészülve Európa szempontjából, reméljük, hogy önök is ott lesznek. Debating uh, in, in this case. I, I really hope that uh, with the performance... Reméljük, hogy az itt szereplő eredmények alapján is bíznak az ügynökségben, hogy jó költi el a pénzt, mert a teljesítmény magáért beszél. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Jutta Steinrück kap szót az SND frakció koordinátora, vagy nem, Először ön következik. Vagy talán kezdjük inkább a néppárti kollégával? Nem. Juttával kezdünk. Reakció, kérdések. Az igazság az, hogy számtalan kérdésem volna a valóban rendkívül jó előadásokhoz, de ezeket sajnos ma minden bizonyára nem fogom tudni feltenni. A korábban már bevált módon kérdezek majd önöktől. Először is minden ügynökségnek és az összes ügynökségi kollégának szeretnék köszönetet mondani. Majdnem hat éve vagyok itt parlamenti képviselő, itt ebben a szakbizottságban, és a szociáldemokrata frakció és mások hozzám hasonlóan látják ezt, hogyha valóban szakértelemre van szükségünk eszközökre, akkor minden bizonyal megbízhatunk az ügynökségekben, támaszkodhatunk az ügynökségekre. Önök egy nagyon fontos eszközt jelentenek a munkánk során, minden bizonyal a többi intézmény munkája során is, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy a kapcsolat ennyire jó az ügynökségek között. Az előadásokból hallom azt is, hogy nem csak az európai szinten, hanem a nemzeti szinten is fokozottabb részvételre számítanak. Ez minden bizonyal egy jó út. A többi ügynökség, minden egyes ügynökségre vonatkozóan több észrevételem volna, de megpróbálom ezt röviden megfogalmazni. A CEDEFOP-pal kapcsolatban úgy vélem, hogy egy nagyon fontos eszköz lehet most a fiatalokat sújtó munkanélküliség elleni küzdelemben megteremtheti a szükséges struktúrákat Európában, és a munkánk, a jövőbeni munkánk szempontjából is hasznos, hiszen fel tudja mutatni azt, hogy mire van szükségünk. Volna három kérdésem. A kettős munkaképzés, szakmai képzés kapcsán nem lehet egy az egyben lemásolni azt, ami egy, egy adott tagállamban létezik. Milyen konkrét intézkedéseket terveznek, hiszen az a benyomásom, hogy elég vontatottan működik ez a tagállamokban, az, hogy az ilyen modelleket hogy tudják a gyakorlatban átültetni, holott nagyon sok országban szeretnék ezt meghonosítani. Mit javasolnak az európai intézményeknek, hogyan tudnának segíteni a tagállamoknak, hol látják a fő akadályokat? Hiszen az Európai Ifjúsági Garancia átültetése és a források lehívása során úgy tűnik, hogy a tagállamok komoly akadályokkal szembesülnek. Az önök véleménye szerint melyek a fő akadályok? És ebben az összefüggésben nem csak a fiatalokat sújtja a munkanélküliség, hanem nagyon sok a hosszú távú munkanélküli is, akinek gyakorlatilag az egész életciklusa során problémát jelent a munkanélküliség. Képzést, továbbképzést, átképzést terveznek -e ezen csoportok számára. A következő kérdések pedig Menendez Valdez úrhoz szólnak a Eurofound igazgatójának. Különböző eszközöket jellemzett, olyan eszközöket, amelyeket felhasznál a Eurofound. Nagyon érdekesnek tartottam azt, amit a munka minőségének értékelésével kapcsolatban mondott. Pont az imént egyeztettem egy ágazatbeli európai szakszervezettel, és amit tapasztalok az ilyen beszélgetések során, az az, hogy nagyon hasznosak lehetnek a célirányos elemzések, értékelések a szociális párbeszéd kapcsán. Tegnap a német szociális partnerek itt jártak, és a munkavállalók és a munkáltatók is jelezték, hogy a szociális párbeszéd csak akkor működhet, és csak akkor működhet sikeresen, ha mindkét fél egyenlő félként jelenik meg. Ha egyenlő félként, egyenjogú félként egyeztethetnek, csak így találhatnak megoldásokat. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a szociális párbeszéd nyomon követése során önök mit látnak a bevált gyakorlatok alapján, milyen tapasztalatokra tettek szert a sikeres gazdaságokban, Európában, például a szociális partnerségren kívül erős, míg más országokban, ahol mafiaként jellemzik a szakszervezeteket, ott inkább gyengék ezen struktúrák. Milyen fejleményeket tapasztaltak, és ezt a sikeres modellt, a szociális párbeszéd modelljét sikerrel lehet-e a világon máshol továbbfejleszteni, és egyáltalán tudjuk-e sikeresen Európába exportálni ezt. Az iparpolitika is az említett témák között volt. Egy, a szociális párbeszéd hogyan tud hozzájárulni az európai ipar fellendítéséhez? Érdekelne az is, hogy az európai munkaerőpiaci reform kapcsán mit tart sikeres kezdeményezésnek? Melyek voltak a sikeres reformok, és tudnánk példákat említeni olyan reformok kapcsán, amelyek inkább negatív hatást váltottak ki, vagy semmilyen hatással nem jártak, mert ebből is levonhatjuk a szükséges politikai következményeket, következtetéseket. Az ORSA kapcsán a munkahelyi stressz, a munkahelyi depresszió egy, hat, egy hatalmas probléma és óriási költségekkel is jár a társadalmakra nézve, az érintetekről nem is beszélve. Nekik is ez egy óriási teher. És van egy további kihívás is. A munkavállalók egyre idősebbek, ami szintén komoly kihívást jelent az egészségvédelem számára. A megelőzés az, ami a legkíméletesebb az egyének és a társadalmak számára is. Brüsszelben és Strasbourgban a refitről folyik a vita. Önök, az ügynökségek hogyan kapcsolódnak be ebbe a vitába? Hiszen ez mindenképpen nagyon értékes és hasznos lehet számunkra. Az önök szaktudása előbbre viheti az összes európai intézményt, és fontos információval szolgálhat, hiszen az egészségvédelem a REFIT kapcsán és a munkahelyi biztonság védelem szempontjából is fontos. Volna egy másik kérdésem az EU-rával kapcsolatban, ami egy nagyon jó eszköz a KKV-k számára sok különböző országban, a szociális partnereknél megfelelően alkalmazzák, és nagyon hatékonyan. Önök is úgy látják, hogy más eszközöket is a KKV-k szolgálatába állíthatunk? Ki kellene dolgoznunk új eszközöket? És ezeket a KKV-k rendelkezésére kellene bocsátanunk? A legutóbbi, ügy, legutolsó ügynökség kapcsán pedig elnézést, hogy ilyen hosszúra sikerelik a hozzászólásom, de több ügynökséget hallgattunk meg. Az Európai Képzési Alapítvány kapcsán fontos megnéznünk, hogy mit tesz az önök alapítványa is, és figyelembe kell vennünk azon problémákat és fejleményeket, amelyek amelyekről önök is beszéltek, például a migrációnak természetesen pozitív kihatása is van Európára nézve a helyszínen kell a képzés által, ugye a képzés demokratizálódást is jelent, ezt támogatnunk kell, és a helyszínen kell az, említett, az érintett országokat támogatnunk, hogy gazdaságilag előbbre léphessenek, ez nagyon fontos. Tudom, a balkáni delegációban végzett munkám kapcsán is, hogy a szakmai képzési rendszerekkel is foglalkoznak. A magas munkanélküliség eh, a harmadik országokban az Európai Unióra is eh, befolyással van. Az egyik megállapítás az, hogy a helyi érdekelt feleket kevéssé vonják be, és eh, a tervezés gyakran központilag valósul meg. Milyen többletértéket lehet a képzés kialakítása során felmutatni, hogy a stratégiai partnereket bevonják, hiszen említette ugye Tunéziát, ugye a szociális párbeszédre kérdeztem rá az imént, hogyan lehetne például a szakszervezeteket is fokozottabban bevonni. A Blue Card rendszert, a kékkártyás rendszert nagyon fontosnak tartom, és követendőnek, ugyanis hát négy ügynökség, azt hiszem, hogy nekik is megvan a joguk, hogy megfelelően kikérdezzük őket, főleg ha már ilyen kevés kollega van itt, de lassan befejezem most már. A szociális modellnek a jó oldalait kellene szerintem exportálnunk, a, amikor a rossz példák kapcsán pedig kívülre kellene tekintenünk és javítanunk ezeken. Köszönöm szépen, Szojdorova asszony. E, také za prezentaci Já jsem novou poslankyní tady půl roku a pro mě to... Szeretnék köszönetet mondani minden vendégünknek, a beszámolókat. Én új vagyok itt, mint képviselő, úgyhogy nagyon fontos, hogy megismerkedjünk itt a munkájukkal. Két rövid megjegyzésünk lenne. Szidifab. Szeretnék rámutatni arra, hogy minden reform a szakképzésben bevezetése került. Említette, hogy ezek egyes országokban lassabban, másokban gyorsabban folytak, de együtt az üzleti vállalkozósokkal és az érintettekkel kell ezt végezni. Vannak olyan országok azonban, ahol nagy vita folyik arról, hogy mi legyen prioritás. A középiskolai vagy a szakközépiskolai képzés. Vannak országok, ahol administratív korlátokba ütközik Például annak a ténye, hogy hányan járhatnak általános gimnáziumba. Talán azért, mert vannak olyan fiatalok, akik azonnal a munkaerőpiacra szeretnének lépni, és ez így hasznosabb. Úgyhogy így bizonyos mértékig korlátozzák a fiatalok szabad választását. Ez egy olyan tendencia, amely egyes országokban tapasztalható, bár nem akarom őket megnevezni. Ezért aztán, hogy a megfelelő tendenciát válasszuk, talán valamilyen monitorozó tevékenységet lehetne folytatni a munkaerőpiacon, mert ez rendkívül fontos, hogy ezen a területen az EU országokban jó minőségű szakpolitikákat dolgozzunk ki. ETF. Tökéletesen egyetértek önnel. Ukrajnával való együttműködést említett. És szeretnék, hogyha ez a felsőoktatásban is megvalósulna, Ukrajnában 70%-os a felsőoktatásban a diákképzés. De nem megfelelő minőségű a diákok tudás anyaga, úgyhogy itt rendkívüli módon szükség van a reformokra. Az EU-nak aktívan fel kell lépnie, és így hozzájárulhatunk az a kormány erőfeszítéseihez ezen a téren is. Köszönöm szépen. Köszönöm Köszönöm szépen. Kuneva asszony képviselem. És főleg a képzési alapítvány képviselőjétől szeretném megkérdezni, hogy mi a helyzet az önálló vállalkozókkal. Ugyanis vannak jogellenes fejlemények, jogellenes tendenciák is. Nem azokra gondolok most, akik önkéntesen válnak önálló vállalkozókká, hanem azokra, akiket elbocsátanak, és ezt követően alkalmazzák őket, de csak önálló munkavállalóként. Ez pedig azt jelenti, hogy teljesen más eh, a munkajogi kapcsolat, hiszen eh, papíron még mindig eh, alkalmazatról van szó. Vannak erre vonatkozó adataik. Foglalkoztak -e ezzel a kérdéssel, szándékoznak-e valamit tenni ezzel kapcsolatban? Thank you very much. We have now... Nagyon köszönöm. Még 5 perc van hátra az ülésből. És akár csak máskor, mikor az ügynökségek ellátogatnak hozzánk, rengeteg a kérdés. Akkor most két percben kérdezhet még az a két személy, aki még mindig kérdést szeretne föltenni, és aztán majd írásban válaszolnának rá. To, to, to find the answers, uh, because uh, we won't have translators. Okay, we'll try. Uh, we have translators um, uh, um, some more uh, time, so minden rendben, a tolmácsok még itt vannak, úgyhogy folytathatjuk. Parancsoljon, kedves kollega, kérem, próbálj meg röviden fogalmazni. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon nagyra értékelem ezt a lehetőséget, hogy az ügynökségek vezetőiben eszmecserét folytathatunk. Ez csak félig beddig lesz kérdés, a másik fele javaslat. And it has to do with the, the activity Uh, connected with getting the investment plan uh, proposed by President Juncker. Juncker elnök úr um, beruházási javaslatára utalnék. Az az érzésem, elnök asszony, hogy ma is bebizonyosodott, hogy az ügynökségek uh, milyen szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek. A munka, a képzés terén, a foglalkoztatottság egész keretét, tehát sokkal intenzívebbek kell, kell tenni, ami a felhasználást illeti. A kritériumok, a tapasztalatok terén, amikor majd a különböző beruházási projekteket kiválasztják. Utalnék a ma délelőtti információra, amikor arról szólt, hogy projekteket földrajzi és ágazati megosztás szerint fogják-e kiválasztani. Hiszem, hogy a szakértői testület nagyjából úgy fog felállni, mint ahogy most a vendégeink. Mert valahogy ezt a tervet a profittal rendelkezőbb, piacorientáltabb területek felé próbálják tolni. De ha csak 18%-os hozamra számítunk, akkor nem tudom, hogy ez a terv tényleg beváltja majd azokat az elvárásokat, amelyeket támasztunk elé. Azt gondolom, hogy ezek az ügynökségek olyan megközelítést képviselhetnek, és olyan betekintést adhatnak, amelyek segítségével érdekel, érdekesebbé tehetjük az EU-t, de ugyanakkor maximálissá a foglalkoztatottságot. Tudom, hogy lejárt az időm, remélem világosan fogalmaztam. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Pirinszki úr. Cánoka asszony. I, I, I'll be short. Uh, Rövid leszek. Szeretném a tervezés koordinációjával folytatni. Volt egy jelentés az Eurostat hoc modulokról, illetve arról, hogy hogyan alakul a tervezésük, illetve az Európai Parlament hogyan kapcsolódik ebbe bele politikailag, ez nagyon fontos. A kérdésem és a javaslatom az lenne, és remélem, hogy ez az új koordináció az ügynökségek között ki terjed majd a, az Eurostat adhok tanulmányokkal való koordinációra is. Fontos a munka megkettőződésének elkerülése, további értéket kell képeznünk, már ami a tanulmányokat és azok eredményét illeti, lehet, hogy tévedek, de ha jól látom, akkor bizony a munka megkettőződött, és van bizonyos koordinációs probléma a kutatások terén, főleg ami az OSA és a Eurofund ügynökségeket illeti. Nagyon sok sikert kívánok a munkájukhoz. Okay, we can... Jó, menjünk tovább. Ha van még valaki, aki kérdezne, tegye kérem. Ön akart? Köszönöm, egy általános kérdésem van. Szeretném megköszönni az ügynökségek képviselőinek a prezentációkat. Annyit szerettem volna, egy általánosságot szerettem volna elmondani. Nyilván érdekes lesz aztán majd a jövőben két oldalú találkozók során gyakorlatibb részletekbe is bocsátkozni. Nagyon sok mindenről beszéltek, ám egy dolog egyfajta vörös vonalként végighúzódik minden cselekvésünk mentén. Tudnék, az egyes cselekvési modellek és az egyes tagállamokban érvényesülő különálló munkaerőpiacokon nagyon nehéz a képzés, párbeszéd, mobilitás, szakképzés ügyeit, vagy mondjuk az öregedő munkaerő kérdéseit egységesen megbeszélni, miközben helyben nagyon széttartóak a helyzetek, különösen az észak-európai, dél-európai tagállamokban nagyon nehéz közös vonásokat találni. Vannak államok, ahol az ipari ágazat még mindig nem igazából vergyökeret és ezekben az országban való beruházások nem nagyon hoznak változásokat. Kutatás, fejlesztés, beruházások, befektetésekre gondolok. Még más országban azért van nehézség a munkaerőpiacon, mert elmennek az emberek más tagállamokba. És egyre inkább le, szétesőben van a, vannak az intézmények, vagy legalábbis leromlanak. Tehát a beruházási terv és a Horizon 2020-as célokkal egyet tudunk érteni, meg a közös módszertannal. És örömmel hallottam mondandójukat ezzel kapcsolatban, de nagyon sok változást nem hoz mindez, ha nem tudjuk jobban integrálni, koordinálni kulcsfontos kérdésekre koncentrálva erőfeszítéseinket, mondjuk a termelékenység modellekre és ehhez hasonló közös pontokra. Thank you. Well, as you... Köszönöm. Mint... Hallhattuk. Ugye a téma a stratégiai beruházási tervre koncentrál, és a migrációs kérdésekre. Jó lenne, hogyha mindegyikük nagyon röviden beszámolna arról, hogyan látják önök. Nem kell minden kérdésre válaszolni most, nem is volna ez lehetséges, ám önök hol látják a legkomolyabb érdekeket? Haleje hát úr kapja meg először a szót, hogy így reflektáljon. Köszönöm. Nagyon érdekes kérdéseket kaptunk. A bevezetőmben nagyon világosan rámutattam, hogy az európai ügynökségek, nem csak a miénk, hanem az összes, Európát közelebb visszük az állampolgárok igényeihez. Ez volt a nyitó gondolatom. És ez irányban mozgunk. Utatásaink legfontosabb aspektusa, vagy a szakpolitikai elemzéseink egyik legfontosabb aspektusa, hogy mindez a stakeholderek támogatásában valósuljon meg. Hogyha korábban feltett kérdés, hogy hol látjuk az erejét például, a lényegét a szakképzésnek. Na ott, hogy az összes partner, a szociális partnerek, munkaadók, kormányszervek együttműködjenek. Ha ez megvalósult, ott láthatóvá vált, hogy nagyon alacsony a munkanélküliség. Aztán az ifjúsági garanciával kapcsolatban, ha csak nem tesszük bele a társadalmi kontext, élő, eleven társadalmi kontextus szövegébe, szövetébe, akkor csak egyfajta másolgatás lesz, ami nem fog működni. Ez az ügynökség szerepköre, hogy lefordítsuk a tagállamok valóságába ezeket a politikákat. Nem csak a, a tagállamok szakemberei számára, hanem a végfelhasználók, az állampolgárok számára, aki mondjuk be, belép a, a, a weboldalunkra, láthassa, hogy milyen neki milyen lehetőségei vannak, adódnak a mi munkánkból és ajánlatainkból. Innen van a Roots and the Roads, az a gyökerek és utak mottunk. Ugye beszéltünk a hosszú távon munkanélkül levőkről. Készítettünk tanulmányt az alacsony képzettségű felnőttekről, és vannak ajánlásaink a tagállamokra lebontva, hogyan lehet orvosolni ezt a problémát. Persze a másik kérdés, hogyan tudjuk ezeket olyan állásokat beépíteni, beágyazni a létező rendszerekbe, társadalmi valóságba, hogy működni tudjanak ott. Vannak ilyen szakpolitikai fórumok a tagállamokban, arra vonatkozóan a konkrét témákat kiemelve, az európai szakpolitikai eszközökből kiindulva azokat igyekszünk összefüggésekbe helyezni a tagállam létező valóságába. Ez az a kezdeményezés, amely a tervek szerint a végrehajtás folyamatáig elvezet, és ez a cél a rangsor elején áll majd 2020-ig. Szeretnénk az egységes program dokumentumból lebontani konkrét célokat szakpolitikák végrehajtására. Különféle színekben és formákban, de olyan szakpolitikák ezek, amelyek egymáshoz kapcsolatúak, amelyek révén a képzésszerzők egyre följebb tudnak menni a ranglétrán, mert hiszen végsősorban a munkahelyről, bérről, életminőségről beszélünk. A célok világosak, ám hogyan lehet megvalósítani egy adott társadalomban úgy, hogy az állampolgár is értse a lehetőségeket, ez a mi feladatunk, és ezek azok a fórumok, ahol ezeket az üzeneteket el tudjuk küldeni a társadalom leg, úgymond legalsóbb rétegei felé, ahol a, ahol a, a, a, a vállalkozók, a vállalatok, a munkavállalók, az, a címzettek vannak. Ez kell legyen a célunk 2020-ig. Thank you, uh, Mr. Menendez. Köszönöm szépen, Menendez Valdez úr. Thank you very much. Uh, mm. Köszönöm szépen, ha megengedi, akkor uh, Először is a képviselő kérdésére vállalkoznék az önálló vállalkozókkal kapcsolatban. Van egy felmérésünk, amelyben kitérünk erre, különbséget teszünk az alkalmazottak között, ott megtalálhatja ezt az információt, de ezen kívül további kérdéseket is építettünk a felmérésbe, ahol kitérünk erre, és van egy konkrét projektünk a az alkalmazás jogellenes formáival kapcsolatban. A különböző szerződéses kérdésekre térünk itt ki. A jogellenes munkavállalással kapcsolatban. Ott kitérünk ezekre a kérdésekre, és ez ugye szorosan kapcsolódik az említett kezdeményezéshez. Jutta Steinrück kérdéseit szeretném megköszönni, nem tudok különösebben részletesen fogalmazni, de ami a minőséget illeti, a, a munka minőségét foglalkozunk, ezek kitérünk. Van egy index, ahol amely alapján mérjük a munka minőségét, és azt, hogy milyen a munkahelyek minősége Európában. Ez kapcsolódik ahhoz is, hogy melyek azok a munkaerőpiacok, amelyek működnek. Folyamatban van a projektek kidolgozása, tanulmányozzuk a szakpolitikai reformokat, azokat, amelyek működtek. Nehéz globálisan megvizsgálni a reformokat, és így értékelni őket. A különböző egyedülálló külön intézkedéseket vizsgáljuk számos reform Európában egyfelől próbálja rugalmasabbá tenni a munkakörülményeket, ezek gyakran sikeresek, ugyanakkor azt is meg kell néznünk, hogy milyen munkahelyek jönnek létre, ezek hosszú távon fenntarthatóak-e vagy sem tehát azt is megvizsgáljuk, hogy hosszú távon fenntartható legyen a munkahely, mert ez fontos az egyén és az ország számára is. Említette a szociális párbeszéd fontosságát, példákra kérdezett. A, vannak országok, a, amelyek a válság során erőteljes szociális párbeszédet alakítottak ki, ezek ellenállóbbak voltak a válság során és a az országonkénti ajánlásokban is jellemezzük ezt a helyzetet. Európai szinten, ha a döntéshozattal során megfigyeljük, hogy az új gazdaságirányítással nemzeti szintől európai szintre helyeződik át a döntéshozatal, akkor az európai e, szociális párbeszéd és a nemzeti szociális párbeszéd összefüggését is meg kell vizsgálnunk, úgyhogy a szociális partnereknél nézve itt vannak komoly kihívások, és López asszony kérdésére pedig spanyolul válaszolnék, hiszen ez az anyanyelvem. Paloma, köszönöm szépen a kérdésedet. Sok minden, amit mondasz, azokra a kezdeményezésekre vonatkozik, amelyeket a döntéshozóknak kell meghozniuk. Mi az ügynökségek azért vagyunk, hogy információval és adatokkal szolgáljunk, és megkönnyítsük a ti munkátokat, a parlament, a tanács és a bizottság munkáját, de természetesen osztom a véleményedet. Van egy projektünk, amely azzal foglalkozik, hogy a különböző országokban a munkajogi viszonyok dimenziója milyen. Úgy gondoljuk, hogy a benchmarking kifejezést nem lehet itt használni, mert nem arról van szó, hogy ki az, aki jól és ki az, aki rosszul teljesít, de megvizsgáljuk, hogy melyek azok az elemek, amelyek valóban működnek a különböző tagállamokban. Köszönöm szépen! Thank you. Eh, Köszönöm szépen. Krista Sertrecsek. Köszönöm, én is németül kezdem, hogy válaszoljak Steinbrück asszonynak, aki több kérdést tett fel. A refit kapcsán nem vettünk ebben részt, akkor másképp néz neki az anyag. A cél az volt, hogy egyszerűsítsünk, hatékonyságot növeljünk, bürokrációt csökkentsünk, különösen a KKV-k és a mikrovállalkozások érdekében, és persze azonnal aláírtuk, és ezért hoztuk létre az olyra eszközt, amely éppen a kis és mikrovállalkozásokat segíti, ám a szakértelmünk alapján kell figyelmeztetek arra, hogy éppen a legkisebb vállalkozások esetében a megbetegedések, hiányzások száma statisztikailag magas. Ezek fényében kell a jogi feltételeket egységesé tenni, mindenkire ugyanaz legyen érvényes a nagyvállalatok esetében. Tehát nem a jogalkotás jogszabályokat kell módosítani, hanem a legkisebb vállalatokat kell erőteljesebben támogatni. Ez az olyra célja. Ezzel kapcsolatban igen, vannak más elektronikus eszközeink, webalapú eszközeink, ezek beépültek a programokba, ezzel összük, gyűjtjük össze és osztjuk szét az elektronikus eszközöket, az e a mikrovállalkozások számára, és az adott tagállamokban a szakértőkkel együttműködünk, annak érdekében, hogy a felhasználók érdekében szigeljére tovább fejlesszük a platform alapján, megvizsgálva, hol vannak a legjobb, legkisebb, legjobb eszközök a kisvállalatokra, amelyek mondjuk saját weboldalakat akarnak, akartak létrehozni, és a programokat a mi weboldalakon pedig igyekszünk lebontani a legkisebb vállalatok számára. A saját tevékenységünkben a, a munkahelyi megbetegedések tekintetében az Eurostat adataiból táplálkozunk, ám igyekszünk nem átfedésben levő adatokra és információkra támaszkodva. Van egy munkatársunk, aki folyamatosan együttműködik szorosan az Eurostattal, épp ezért elkerüljük ezeket az adathibákat. A beruházási terv rendkívül érdekes vitát indított el. Az EU OSA például működtet egy hálózatot, amely lefedi mind a 28 tagállamot, a, a biztos és egészséges munkahely érdekében évente háromszor találkozunk, tematikus tagokat szervezünk, tehát nagyon közel állunk a, a, a, az alapokhoz, és amikor elgondolkozunk a beruházási tervről, lehetne ezzel a hálózattal is együttműködni, megvizsgálva hol van a végfelhasználók igénye, hol lehetne jobban erősíteni az együttműködés. Ez csak egy, csak egy gondolat, nagyon sok jó kezdeményezés, meg gondolat, adódik ezzel kapcsolatban, ám a szociális partnerekkel tagállami szinten a, hálózatok, a hálózatunk révén nagyon jó kapcsolatokat tudunk működtetni, és ki lehetne aknázni, begyűjtve a gondolatokat ezekből az országokból. Köszönöm. Madam Madeleine Sorban. Thank you very much, Chair. Köszönöm a szót. Köszönöm a tisztelt képviselőknek, akik végighallgattak minket, és kérdéseket tettek fel. Nagyon rövid leszek az elhangzottak kapcsán. Azt hiszem, hogy elhangzott, és rendkívül hálás vagyok a tisztelt képviselőnek, aki lehetővé tette, hogy a független szakértőnek is köszönetet mondhassak, aki itt van mellettem, hiszen közös erőfeszítést teszünk mindig. A bizottságnak is köszönet, hiszen a bizottság az elnöke az irányító testületünknek, és azt hiszem, hogy elég sikeresen tette ezt 2014-ben. A szociális dialógus, a szociális tőke, miért ne legyen ez a következő szeminárium témája? Ö, rendkívül fontos ez, nem csak azért, mert ezzel foglalkoztunk. Ennek nagyon sok bizonyítéka van a partnerországainkban, hiszen sokkal sikeresebbek ott, ahol megfelelően működik a vezetés, és ahol a munkavállalókat, a civil társadalmat és az önkormányzatokat összefogják. Így tudjuk bemutatni azt, és bebizonyítani, hogy hogy tudunk ismerni egymástól, és főleg, ha együttműködünk, a Szociális és Gazdasági Bizottsággal itt az EU-ban. És mindent megteszünk annak érdekében, hogy részt vesznek abban a politikában, szakpolitikában, amit mi formálunk. Úgyhogy nagy örömmel folytatjuk a jövőben is a munkát önökkel, és várjuk az eszmecsere folytatását a szociális dialógusról például, azokon a területeken, ahol fel kell lépni. Bár távol létében, de szeretnék köszönetet mondani annak a cseh képviselőnek, aki Ukrajnára utalt. A szociális előnyök nélkül semmit érnek a szakpolitikák. Több ezer mutatót használtunk a munkánk során, Sajnos vannak fájdalmas tan következtetések is, amiket le kellett vonnunk. Ott van például Tunézia esete. A szociális mozgalom gyakorlatilag a felsőoktatási intézmények diákjaitól indult, és bár felsőoktatási intézményben tanultak, úgy, láttak, hogy, úgy látták, hogy az életüknek túl sok perspektívája nincs, mert nem megfelelő képzést kaptak az elvárásokhoz képest. Itt térnék át a migrációra. Ahogy említettem, egyáltalán nem megoldott ez a terület. Nem az EU-ra szeretnék utalni, mert nem az EU feladata, de hogyha most megfogalmaznám, kér, megfogalmazhatnám kérésemet, kérem, tegyenek valamit Európában is. A származási országokban rengeteg még a tennivaló, nem csak a kormánynak és a különleges speciális ügynökségeknek van ott tennivalójuk, hanem az összes többi rétegének a társadalomnak. Nagyon fontos, hogy visszatérhessenek ezek a migránsok. Jean Lambert már a libével ugyan megfogalmazta ezt, de örömmel tájékoztatnánk önöket még egyszer az eredményeinkről, hogy ebből táplálkozhassanak a jövőbeni munkában. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani. Your, uh, Nagyon köszönöm a kérdéseiket, válaszaikat. Profi hozzászólásaikat. Az ügynökségeknek azt hiszem csak azt tudom mondani, amit legutóbb is ö, mondtam, amikor itt jártak. Örülök, hogy ismét eljöttek. Ezzel véget ért az ülésünk. A következőre február 3-án kerül sor, illetve február 26-án, úgyhogy nagyon köszönöm.